Uh, Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Egy perc múlva megkezdjük a plenáris ülést. Uh,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 ennek a hat jogszabálynak a címét az ülésjelvő zejtőkönyvében találják. A szocialisták, a szocialista frakció részéről kaptam egy javaslatot, szerint Katalin Szorin Iván urat nevezzük ki az andoki közösségek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 szavazunk, tisztelt elnök úr. A frakcióban és a többi frakcióban is vita folyik az ütemezésnek a kérdéséről.